kérdés a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet égisze alatt 2009. májusában sorra kerül tárgyalások hajók biztonságos kémilő újra hasznosításáról szóló egyezmény. Az első hozzászólónk Blokland úr 5 percben. Köszönöm, elnök úr! Tavaly májusban az Európai Parlament egyértelműen állást foglalt az embertelen és környezetet károsító mód ellen, ahogy a hajókat szétbontják. Ázsia partjainál még mindig hatalmas nagy tengeri hajók állnak, és ezeket eh, környezet eh, tehát károsító eh, módon bontják szét. Bangladesben például minimális környezeti normákat sem tartják be, amikor szétmondják a hajókat, a kiselejtezett hajókat. Az Európai Bíróság döntése alapján eh, két héten belül le kell, be kellene zárni azokat a eh, műhelyeket, ahol eh, ez ezeket a bontásokat végzik. De a kérdés az, hogy a bangladesi környezetvédelmi miniszter három héten belül olyan jogszabályt kell, hogy megalkosson, ami összhangban van a bázili egyezménnyel. Elnök úr, ezek azok a fontos intézkedéseket, amelyeket az Európai Parlament is a tavalyi állásfoglalásában követelt. A kérdés az, hogy bangladesi környezetvédelmi miniszter olvassa-e a mi állásfoglalásainkat és az előbb említett elfogadhatatlan gyakorlatot valóban meg fogják ezt szüntetni. Nagyon fontos természetesen, hogy a bangladesi kormány betartsa a bírósági döntéseket. Ez nem csak Bangladesre igaz, hanem valamennyi ázsiai országra. Az előbb említettem már, hogy az egyes országok erőfeszítései nem kielégítőek, itt globális felépésre van sürgetően szükség. Idén májusban Hongkongban lesz egy világkonferencia, a e, Nemzetközi Tengerészeti Szervezet égisze alatt. Ennek a konferenciának az a célja, hogy egy világméretű egyezményt szülessen meg a roncshajók e, e, újrahasznosításáról. A tanács és a bizottság egyértelmű üzenetet kellene, hogy megfogalmazzon, hogy ez a konferencia lehetőleg eredményesen záruljon. A tavalyi állásfoglalásunk a következőkkel kellene, hogy kiegészüljön. Először is világosá kell tenni, hogy a veszélyes anyagokat tartalmazó hajók szétmondásakor ezt veszélyes hulladéknak kell tekinteni, és ezért ez a bázeli egyezmény hatája alá tartozik a jelenlegi definíció és a néppárti frakció D módosítása gyengítené az állásfoglalásunkat, ezeket nem fogadom el. Következő dolog, elfogadhatatlan a jelenlegi bontási gyakorlat. Szükség van arra, hogy mielőtt lezárul a ratifikációs időszak, szülessenek intézkedések, elsősorban a környezet és a veszélyes hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban. Azután a gyártók felelősségét kell meghatározni, ez az intézkedés része kell, hogy legyen. Az Európai Parlament tavaly ezt már leszögezte. Az Európai Bizottság vissza kell, hogy térjen erre az álláspontra, és ezért Figel hogy szeretném most meghallgatni azt, hogy a bizottság még készen áll erre, hogy ezt az alapot létrehozza. Ezzel az állásfoglalással, a tavalyi állásfoglaláshoz kiegészítve az Európai Parlament világos irányt mutat a probléma megoldása érdekében. A közlekedési, illetve a Környezetvédelmi Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít ennek a kérdésnek, és remélem, hogy a tanács és a bizottság is, is erőfeszítéseket tesznek, hogy két hónap múlva Hongkongban egy jó egyezmény szülesen a biztonság, a népegészségügy és a környezetvédelem érdekeit egyaránt szem elét tartva. Remélem, hogy Figel biztos úr az IMO eh, konferencián eh, ezt egy irányvonalat fog eh, követni, ami lehetővé teszi azt, hogy az egyezményt azután átültessük a közösségi jogba, és végre is hajtsuk meg fel időn belül. Köszönöm, biztos úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek azért, hogy folyamatosan ilyen nagy érdeklődést tanúsít a hajó roncsok bontása kérdésének, és ez különösen igaz Blokland úrra. Ez egy nagyon jó kiinduló pont a további EU szintű fellépésekhez, amelyekkel biztosíthatjuk azt, hogy az EU megfelelő szerepet játszik a, ezen nemzetközi probléma megoldásában. Nagyon aktuális kérdésről van szó. A bangladesi legfelsőbb bíróság döntése következtében minden bontó műhelyt két héten belül be kell zárni, hogyha nem rendelkeznek a környezetvédelmi miniszter engedélyével. A veszélyes hajók importját meg kell tiltani, és minden importált hajót előzetesen meg kell tisztítani veszélyes anyagoktól. Banglades emellett nemzetközi jogszabályt fog kidolgozni, amely összhangban lesz a Bázeli Egyezménnyel. Hogy vizsgálj meg egy kicsit közelebbről a helyzetet, és így próbálok válaszolni a kérdésére. Az első kérdése arra vonatkozott, hogy hogyan lehet a tengerparton, közvetlenül a tengerparton történő szétbontás hibás gyakorlatát megszüntetni. Egyetértek azzal, hogy ez nagy kockázatot jelent az emberi egészségre és a környezetre egyaránt. Az EU tiltásának a kérdését a hatásvizsgálat függvényében megfontoljuk hiszen egy ilyen tilalomnak számos következménye lehetne, és ez csak az EU hajói alatt hajó, hajózó hajókra lehetne alkalmazni, és könnyen ki lehet kerülni ezt a szabályt, hogyha zászlót vált egy adott hajó. Ezért az erőfeszítéseinket arra kell koncentrálni, hogy a technikai iránymutatásokat, amelyeket most alakítunk ki, és ezek a következő IMO egyezményt, egyezmény megvalósítását akarják elősegíteni, tehát ezeket az iránymutatásokat ezeken az iránymutatásokon dolgozunk, és mindez nagyon biztató. A hagyományos, a tengerparton való szétbontás gyakorlata pedig már nem lesz összhangban ezekkel az új irányelvekkel, iránymutatással. A bizottság elkötelezett, tehát dolgozik azon, hogy az IMO új egyezményét majd átültessük a közösségi jogba. A Környezetvédelmi Főigazgatóság több tanulmányt készítetett, és megvizsgálja az egyezmény legfontosabb elemeinek a hatását. Véleményem szerint rendkívül fontos az EU számára, hogy itt vezető szerepet vállaljon, és jelezze, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonítunk ennek a kérdésnek harmadik országok ratifikációját is elő akarjuk segíteni, és szeretnénk, ha minél gyorsabban megvalósulna az egyezmény. Magáim vannak a harmadik kérdésével kapcsolatban, azaz, hogy a jelenlegi jogszabályokat ne ássuk alá. Biztosítani kell a munkavállalói jogok, a környezetvédelem jelenlegi magas színvonalú védelmét garantál a jogszabályok tovább piacra is betartásra kerüljenek, és az IMO új egyezménye összhangban legyen a közösségi akival. Szeretném kihangsúlyozni, hogy biztosítani fogjuk azt, hogy a 2006-os jogszabályt, a 10-13-as rendeletet ne sértsük meg. Köszönöm, Ájúzó úr, kettő percben. Azt. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Nagyon jó időpontban veti fel Blokland úr ezt a kérdéskört, hiszen a diplomáciai konferencia idén májusban lesz, és éppen ezért Blokland úrnak mindenképpen szeretnék gratulálni ahhoz, hogy most megfogalmazta ezt a kérdést. És Spanyolországban mindenki támogatja Blockland úr megközelítését, csak egy-két aggályunk van. Például a harmadik bekezdés, ahol is azt olvashatjuk, hogy az egész hajót veszélyes árunak kell tekinteni, és ezért a Bázel egyezmény alá hatály alá tartozik az egész hajó. Nos, az Európai Unión belül és kívül is különböző értelmezések vannak. A bázeli egyezmény szerintünk is figyel, tiszteletben kell tartani, és ez kell, hogy az alapja legyen majd a jövőben is a hajók bontási gyakorlatának. Egy finanszírozási mechanizmust is követel úr egy alap létrehozását. Ezt egy kicsit eltúlzottnak és elsietetnek tartanánk, hogy már most ilyenről nyilatkozzunk addig, amíg az IMO nem döntött el, hogy milyen rendszer lesz a jövőben, addig korai a, erről az alapról, a finanszírozásról beszélnünk. Azután az ötödik ponttal kapcsolatban itt felhívja a szöveg a bizottságot arra, hogy tegye egyértelművé, hogyan akarja a veszélyes hulladékok ártalmatlanításának a kérdését kezelni, melyik országé a felelősség. Nos, itt az EU-nak nincs kompetenciája, ezt nemzetközi egyezményekre kell bírni, bízni. Egyetértek azzal, amit a jövőbeni egyezményről mondott, ez mindenképpen összhangban kell, hogy legyenek a bázeli egyezménnyel, a hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatban, és a jelenlegi jogszabályokat is természetesen be kell tartani. Köszönöm, senki nem kíván spontán hozzászólni, biztos úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. És még egyszer köszönöm a megjegyzéseket, Ájza asszony és Brokand úr hozzászólását, köszönöm, hogy ilyen lelkesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ami a veszélyes hulladék kérdését illeti. Itt biztosítanunk kell azt, hogy az egyezmény végrehajtása teljesen összhangban legyen a közelmúltban elfogadott rendelet rendelettel, a 1013 per 2006-os EK rendelettel. A finanszírozás kérdésében nincs jelenleg finanszírozási mechanizmusunk. Elindítottunk egy tanulmányt, megbízást egy tanulmány elkészítésére, ez különböző alternatívákat, megoldásokat fog kidolgozni, és elkezdtük a nyilvános konzultációt a kérdéssel kapcsolatban. Üdvözöljük tehát a jelenleg és jövőbeni észrevételeit is, ami majd a roncs bontási alap létrehozását illeti, ha erre majd sor kerül. Elnök, köszönöm. Lezárom ezt a vitát, holnap lesz a szavazás. Következő napirendi pont Léne úr jelentése, fehér könyv az EK ellenes szabályának megsértésén alapuló kártérítési keresetekről. Egy kicsit csúszunk, úgyhogy nagyon hálás lennék, hogyha